witam państwa. Możemy zaczynać. Jó reggelt kívánok mindenkinek, szerintem itt az ideje, hogy elkezdjük a munkát. Mindenkinek itt van a szavazók kártyája, akkor kezdjük. Az első pont a munkájuk során rekeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme bocsánat nem, az Európai Unió és a Csilei Köztársaság között az ökológiai termékek kereskedelméről szóló megállapodás. Aguilera Garcia kolléganő a vélemény előadója. És most megkérem a jelentéstevőt, hogy tartsa meg bevezetőjét, tessék. Brevemente, buenos días a todos. Eh, Rövid leszek. Jó napot kívánok mindenkinek! Nekünk szakbizottságként az egyetlen lehetőségünk az, hogy igent vagy nemet mondjuk a javaslatra. Tudom, hogy a szakbizottságunk elnöke is sokat foglalkozott a témával. Hogyha egy megállapodásnál elsődlegesen mezőgazdaságról és élelmiszerekről van szó, akkor nekünk nagyobb illetékesség járna elvileg, de ez esetben az INTA az illetékes szakbizottság. Mi a magunk részéről tehát igent vagy nemet mondhatunk csak a megállapodásra. Remélem, hogy a jövőben nagyobb hatásköröket kapunk az ilyen jellegű témáknál, illetve megállapodásoknál. Tehát a hatáskörök jelen pillanatban olyanok, amilyenek, Ennek értelmében, illetve szellemében született meg a javaslatunk. A szóban forgó rendeletet felül kell vizsgálni, illetve módosítani kell, ez szerepel is a szövegben, mint indok. Én azt javasolnám, hogy a megállapodást támogassuk, mondjunk rá igent, de még egyszer hangsúlyozom, a jövőben ilyen kérdéseknél az Agriszak bizottságot sokkal jobban be kell vonni a munkába. Több mondandóm nincs. Az elnökök értekezleténél egyébként volt lehetőségünk ezt szóvá tenni, a jövőben tehát fontos, hogy nagyobb beleszólást kapjunk. Elnök, köszönöm szépen! Az elnökök értekezleténél már szóvá tettem ezt a kérdést, de írásban is megkíséreljük majd ismertetni az álláspontunkat. Jó lenne, hogy a változás történne, nem is annyira a hatásköröket illenő, illetően, hanem az eljárást illetően. Jó lenne, hogyha a titkárság erre vonatkozólag egy javaslatot készítene, amelyet aztán a koordinátorok ülésén megbeszélünk. Most pedig következzen a szavazás. Két módosító javaslat érkezett be, ezek azonosak egymással, és ezekről készfeltartással szavazunk. Ki támogatja az egyes és kettes módosítót, ki ellenzi, elutasítottuk. Akkor haladunk tovább. Az állásfoglalás tervezett egészéről szavazunk, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Zagłoszowaliśmy, mamy... Mindenki szavazott? Úgy tűnik igen, akkor lezárom a szavazást. állásfoglalást elfogadtuk. Szeretettel gratulálok a jelentéstevőnek, és köszönjük is a munkáját. Haladunk tovább. Most következik a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme. Desszúrnak adok szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A munkavállalók védelméről beszélünk, és a kockázatokról, amelyeknek ki vannak téve, szerintem tekintettel a súlyos portugáliai eseményekre, és kikapcsolódott Dászúr mikrofonja. Tekintettel tehát a súlyos portugáliai eseményekre szerintem meg kellene emlékeznünk agriszakbizottságként az áldozatokról. Köszönöm szépen, kiváló a javaslat, ezért most egy perces néma csendel emlékezzünk az áldozatokra. Bardzo dziękuję. Köszönöm. Punkt, wracamy do punktu siódmego. Köszönöm szépen hetes napi rendi pont. A munkájuk során rákeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme. Bové úr a jelentéstevő, illetőleg a vélemény előadója, az illetékes szakbizottság az EMPL, az mezőgazdaság és az élelmiszeripari ágazatban foglalkoztatottak különböző kockázatokkal szembesülnek nap mint nap, amelyekről feltételezhető, hogy betegségeket okoznak. Ide soroljuk a rekkeltő anyagokat és a mutagéneket. Jobb védelemben kell részesíteni a munkavállalókat a mezőgazdasági ágazatban. Március 21-i ülésünkön úgy döntöttünk, hogy állásfoglalást készítünk a témában. Ez egy jogalkotási javaslat, amelyet az EMPL, tehát a Foglalkoztatási Szakbizottság készít. Mi véleményt készítünk a jelentéssel kapcsolatosan, a zöldek kapták meg a dossziét, Bové úr a véleménytervezet szerzője. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr a szót. Nos, öt ö, anyagról szól ez a vélemény, nem az összes vegyi anyagról, olyan ásványi olajokról, vagy a motorokban használt olajokról, amelyeket rákkeltőnek vagy mutagénnek minősítettek. Úgyhogy a vélemény teljesen jó irányba halad. Egész egyszerűen csak úgy gondolom, nem működik valami? kérdezi Bové úr. Úgy tűnik, hogy franciából ö, valami gond van a tolmácsolása, de most már minden rendben van, kérem folytassa. Tehát akkor újra kezdem. Tehát olyan véleményről van szó, amely öt konkrét anyagról szól, ásványi olajok és motorolajok, összességében. Ezekről szól, ez egy nagyobb rendszer részét képezi, de egy pontos, konkrét véleményről van szó. Mezőgazdasági szempontból viszont nagyon fontos ez a téma, hogy tovább lépjünk és javítsuk a bizottság munkáját. Tehát négy konkrét pontot szeretnék kiemelni. Ma a rák az első és legfontosabb oka a halálozásoknak, 53%-os értéket ér el a munkahelyen. Ezért a jogszabályoknak védeni kell a munkavállalókat, és ez a e, célja ennek a jelentésnek. Véleményünkben tehát azt javasoljuk, hogy az Európai Uniós 28 ország rendszerében a legalacsonyabb intézkedéseket vegyük, megkapta mindenki ezt a listát olyan intézkedésekkel, amelyeket az egyes országok, az egyes termékek, anyagok vonatkozásában foganatosítottak. És mellette feltüntettük a legalacsonyabb számot annak érdekében, hogy jobban védhessük a munkavállalókat. Harmadik dolog, ebben a véleményben ugyanis a javaslatban ez nem szerepel a bizottság részéről, bevettük azokat a gazdákat is, akiket nem vettek figyelembe, mert ez a munkavállalókra vonatkozik, és a valóságban a gazdákat nem igazán védik. Úgyhogy nagyon fontos számunkra, hogy a gazdákat ugyanúgy védjék, mint a munkavállalókat. Végül pedig ebben a véleményben kiemeljük azt, hogy az Európai Bizottság jó munkát végzett, ugyanis a tudományos álláspontok összességét, itt például az egészségügyi világszervezet véleményét is befoglalta ebbe, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos kiemelni, hogy a projekt jó irányba halad, csak egy-két pontosításra, korrekcióra van szükség, hogy még javítsunk a szövegen. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Panie pośle, otwieramy dyskusję. Köszönjük. Azt hiszem, hogy elkezdhetjük az érdemi vitát. Elsőként Andrzej úrnak adom meg a szót. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes messzességgel támogatom José Bovét, hiszen megérdemli ezt kiváló véleményt tervezetet elénk az, a, az asztalra hiszen a mezőgazdasági dolgozók is betartoznak a vonatkozó jogszabály irányelve alá. A vegyi anyagokkal, rákelt anyagokkal, mutatógénekkel kapcsolatba kerülő emberek ügyében valamit tennünk kell. Az Európai Bizottsághoz fordulva kérjük, hogy az irányelv által célzott munkállalók körébe tartozzanak bele az agráriumban dolgozók is, a glifozát ügyben is eh, láttunk hasonlót eh, a kritériumok ügyében és az eljárás ügyében pontosításra volt szükség annak érdekében, hogy eh, rákkeltő és mutagén anyagokat pontosan meghatározzuk, hogy az ezeknek kitett munkavállalókra leselkedő veszélyeket csökkentsük. Egy sajátos megközelítés szükségeltetik a rovarírtó növényvédőszerek kapcsán, amelyeket a mezőgazdaságban használnak, és amelyek nagyon veszélyes anyagok. A glifozát eh, rákkeltő voltával kapcsolatban fel, ugye komoly vita alakult ki, de azt hiszem, hogy nekünk jogalkotóként igen nehéz döntést hozni az ügyben, hogy az emberi egészségre egy-egy anyag milyen hatással van, a vélemények nem teljesen heterogének. Úgy érezzük, hogy koherensebb és átláthatóbb megközelítésre van szükség az Európai Bizottság részéről, amely egyre inkább a társadalom érdeklődésének homlokterébe kerül. Fontos, hogy a mezőgazdaság és a fogyasztó közötti kapcsolatok egyre szorosabbak, éppen ezért, ahogy ezt Zsozé is javasolta, nagyon komolyan kell kezelni ezt a kérdést. E, Köszönjük szépen, árnyék előadókkal folytatjuk. Gizeke képviselő, köszönöm szépen elnök úr, köszönöm Hozé Bovénak is a jelentést. Ahogy az állásfoglalás indoklásában nagyon helyesen szerepel, a rák az egyik leggyakoribb haláloz elhalálzási ok, úgyhogy itt mindenképpen cselekedni kell. Némileg szkeptikussá válok mindig akkor, amikor a politikusok elkezdenek határértékeket meghatározni, szerintem ez egyébként sem ennek a szakbizottságnak a hatásköre. Nem lehet egyszerűen határértékeket meghatározni, az összes tagállamra nézvést, a különböző tagállamokban már érvényben vannak különböző határértékek, ezeket nem lehet egymással összehasonlítani. Amíg a tagállamok ugyanazt a védelmi szintet biztosítják, nem kell tennünk semmit. A határértéknek nem kell mindig nullának sem lennie, ezt az elvet is figyelembe kell vennünk. Másodszorban a bizottsági javaslatok egy átfogó hatástanulmányon alapulnak, ez kellene, hogy képezze a határértékek meghatározásának alapját. Hogyha megnézzük azonban a jelentéstevő javaslatát a triklór etilénnel kapcsolatosan, akkor látható, hogy nagymértékű eltérés tapasztalunk a hatástanulmányhoz képest. A különböző szociális partnerek és különböző kutatóintézetek 45,7 mg-os határértéket javasolnak ezzel az anyaggal kapcsolatosan, más szóval a kutatók nem látnak egészségügyi kockázatot e határérték alatt. Logikus módon az Európai Bizottság hasonló határértéket javasolt, a jelentéstevő azonban most 3,3 mg-os határértéket javasol, így messze eltávolodott a hatástanulmány is az Európai Bizottság álláspontjától. Nem gondolom, hogy egy ilyen változás megfelelne a jobb jogalkotás elvének. Harmadsorban a jelentéstevő az indoklásban konkrétan növényvédőszereket is megnevez, a bennük szereplő anyagok, illetve az ott felsorolt hatóanyagok azonban nem fordulnak elő a növényvédőszerekben. Emellett sokszor elfelejtjük azt, hogy a vonatkozó irányelv kizárja a mutagén, illetve karcinogén anyagokat tartalmazó növényvédőszerek európai forgalmazását ezért nagyon kicsi a kockázat annak, hogy a gazdák kapcsolatba kerüljenek ezekkel az anyagokkal. Beszéltem a Német Érdekvédelmi Szövetséggel és ők valójában nem látnak itt kockázatot. A bőrrák a legnagyobb kockázat a gazdákra nézve, a karcinogén elsődleges karcinogén anyag, amely a amelyel a gazdák kapcsolatba kerülnek, ezért a napfény. Több mint 500 millió eurót kell Európa szerte évente a rák, a bőrre kezelésére fordítani. Ez megelőzhető lenne, hogyha megfelelő preventív intézkedéseket tennénk. Egyébként ezen a héten lesz az Európai Parlamentben egy fontos kiállítás, és ma 15 órakor, bocsánat, 13 órakor nyitjuk meg a kiállítást az ASP épületben. Két napon keresztül minden érdeklődő számára elérhető a az ingyenes bőrrák szűr, és minden kollégát invitálnék, hogy vegyen részt a vizsgálaton, illetve vizsgáltassa meg magát. Szerintem ezzel is felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy a bőrrák mekkora kockázat. Fogunk néhány javaslatot készíteni Bové kolléga jelentésével kapcsolatosan, és remélem, hogy konstruktív légkörben sikerül észszerű kompromisszumokat kialakítanunk. Köszönöm. Pani poseł Kadenbach. Latos. Kadenbach kollega következik. Nagyon szépen köszönöm. Ahogyan az előttem szólók már elmondták részben, körülbelül 65 000-től 100 ezer halálos rákos megbetegedés Európában arra vezethető vissza, hogy a munkavállalók rákkeltő anyagokkal kerülnek kapcsolatba, ez 20-szor annyi haláleset, mint amennyire például a munkai balesetek során sor kerül. Ezért üdvözlöm azt, hogy öt új határértéket határozunk meg a karcinogén anyagokra vonatkozólag az irányelv hármas függelékében, európai szinten már régóta kérték ezt a munkavállalók, illetve a munkavállalói érdeképviseletek, kérték, hogy EU szerte kötelező minimum normákat határozunk meg, illetve határértékeket, és ezzel egységes védelmi szintet határozunk meg egész Európában. 2020-ig egyébként 50 karcinogén anyaggal kapcsolatosan kell határértékeket meghatároznunk. 2017-ben járunk, ez azt jelenti, hogy 2016-ig összesen 13 határértéket sikerült meghatározni, ehhez jön most további 5, ezzel mégis nagyon messze vagyunk még a karcinogén irányelvben meghatározott 2020-ig meghatározandó 50 határértéktől. Úgyhogy nagy mértékben gyorsítanak kell a folyamatokat. Itt nem csak bürokratikus döntésekről van szó, emlékeznünk kell arra, hogy itt emberi, ember életekről van szó, és megfelelő életminőségről. Üdvözlöm a határértékeket, amelyek a javaslatban szerepelnek de úgy tűnik számomra, hogy nem elég a függelékben szerepeltetni őket, hanem kötelezettség, a kötelezettségeket szerepeltetni kellene a főszövegrészben, és erre vonatkozólag módosítót fogunk benyújtani, de egyébként pedig köszönöm Bové kolléga javaslatait. A különböző anyagokkal külön-külön nem szeretnék állást foglalni, a triklór etilén az egyetlen, amelyről szót ejtenék. Egyetértek a jelentéstevővel, itt alacsonyabb határértéket kell meghatározni, és örülök, hogy azt a határértéket vette alapul, amely az én hazámban, Ausztriában már érvényben van. A német kollégának mondom, hogy nem sokára Németországban is ez a határérték lesz érvényben. Vannak olyan vizsgálatok, amelyek szükségesé teszik azt, hogy így mértékben csökkentsük ezt a határértéket. A karcinogén anyaggal való kapcsolatba kerülés és a betegség kialakulása között hosszabb idő is eltelhet. Ez bizonyos esetekben 30, illetve 50 éves időszak is lehet. 40 évvel ezelőtt például a triklor-etilén tartalmazó szerek használata sok esetben évekkel később vese betegségek kialakulásához vezetett. A trikloretilén tehát egy olyan anyag, amelyről viszonylag nagy biztonsággal elmondhatjuk, hogy csökkenteni kell a határértéket. Emellett egy német kutatóintézet megállapította, hogy alacsonyabb mennyiséggel való kapcsolatba kerülés esetén is vesekárosodás következhet be. A, hetes, a javaslat hetes preambulum bekezdésében egyébként az Európai Bizottság is sürgető feladatnak nevezte a határérték mielőbbi felülvizsgálatát. Még egy dolgot szeretnék elmondani. Jónak tartom, hogy Bové kolléga a gazdákat külön említi, hiszen őket ugyanúgy védeni kell, mint más munkavállalókat. És még akkor is, hogyha a fáradt olajok keretébe ez nem fér bele, Szerintem a napfény, a napsugárzás olyasmi, ami a mezőgazdaságban igazi kockázatot jelent, erre itt megfelelő határértékekre van szükség, illetve a munkaadóra nézvést is kötelezettségeket kell meghatározni. Megfelelő védelmet kell biztosítani, és igyekszünk majd erre vonatkozóan is módosításokat benyújtani. Még egy általánosabb kérdésem lenne, Bové kolléga szövegével kapcsolatosan. A háztartási alkalmazottakat miért kezeljük kivételként, hiszen ők ugyanúgy kivannak téve ezeknek a rákkeltő anyagoknak. Hogyha egyrészt a gazdákra kibővítjük a szöveget, akkor a háztartási alkalmazottakat miért nem védjük ennek megfelelően? Érdekelne, hogy miért döntött így a jelentéstevő. Köszönöm. Prosiłbym, aby vystąpienie nie były dłuższe. Kérem, hogy ne szóljanak hozzá hosszabban, mint ahogy ezt az előadó tette. Most pedig az általános vita következik, mert már meghallgattuk az árnyék jelentéskészítőket. készítőket, most már másfél percet kap minden hozzászóló, parancsoljon. No French, no French. Yes, yes, yes, I said. Okay. Igen, lehet, hogy csak föl kéne, be kéne kapcsolni a mikrofont. Most már rendben van? Igen. Jó, rendben. Thank you. I, I think Jose... Agnur, Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy José Bovénak kicsit óvatosan kellene a kívánságaival bánni, hogyha a karcinogén anyagoknak való kitettségi szintről beszélünk, mert azok a gazdák, akik például kávézni szeretnének, sokkal veszélyesebb helyzetben vannak, mert a koffein is nagyon veszélyes. Ezen kívül rákeltő az olyan ebéd is, ami feldolgozott élelmiszerből készült. Az alkohol ugyanide tartozik, úgyhogy hogyha az ember mindent be akar téteni, akkor minden élvezet eltűnik az életükből. És hát igen, a nap is rákeltő, de hát akkor senki sem mehet a napra, nem csak az, aki mezőgazdasággal foglalkozik. Ha megnézzük, hogy mi fenyegeti a gazdákat, akkor megnézhetjük nálunk is, hogy milyen szabályozás létezik. például hogyha valamilyen gépet használ valaki, vagy mondjuk megtávadja az embert valamilyen marha ott a mezőn, aztán például, hogyha valakit megráz az áram, akkor égési sérüléseket szenved. Tehát hosszú a listája a veszélyeknek. Úgyhogy tényleg attól tartok, hogy valamilyen egyensúlyt kellene itt teremteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igen, egyetértünk, hogy minden kockázatot azért valahogy korlátozni kellene. Tessék. Grazie, Presidente. Kaputo úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet még egyszer Bové úrnak ezért a véleményért. Tökéletesen egyetértek. Az élelmiszerláncban a gazdák nagyon sok kockázatnak vannak kitéve. Nyilván veszélyes anyagoktól kezdve, és elment a mikrofonja az szólónak, amikor a mezőgazdaságban dolgoznak. De pillanatnyilag a különböző permetező szerek előkészítése az egyik legveszélyesebb tevékenység. Ez nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy tényleg a különböző tagállamok értékei ennek az öt vegyi anyagnak a kapcsán nagyon eltérnek. Egyes országokban nagyon magasak az értékek, Németországban, Dániában, Hollandiában például már a jó gyakorlat él. A 2004-ben 37-es LK irányelv az egyik alapvető jogi szöveg a munka számára Európában, de sajnos még nem mindenre terjed ez ki. Úgyhogy alapvetően hatájába be kellene venni azokat is, akik foglalkozásszerűen használják fel ezeket az anyagokat. Úgyhogy ilyen jellegű módosítókat fogok benyújtani, és még egyszer köszönöm az előadónak a munkáját. Köszönöm szépen, Dorfman képviselő. Dorfman, bocsánat. <clears throat> Köszönöm szépen. Köszönöm a javaslatát, és köszönöm a mai napi vitát is. A rák nagyon veszélyes, úgyhogy fontos, hogy tegyünk valamit ellene, hiszen nagyon sokan kivannak téve ennek a veszélynek. De fontos, hogy tisztán lássunk. Mit kell tennünk a jövőben, hogy ne legyen ilyen elterjedt ez a betegség? Vannak olyan országok, amelyek már léptek, ez nagyon jó dolog, és mint Dán képviselő nagyon jól tudom, hogy hazámban például a munka és egészségvédelem terén ez prioritást élvez. De ahogy már mások is elmondták, ha az ember csak a napon tartózkodik, vagy ki van téve valamilyen pornak, ez már elég lehet ahhoz, hogy hosszú távon ö, esetleg rákos betegséget ö, szerezzen. Aztán elképzelhető az is, hogy a tető olyan anyagból építették annak idején, ami rákeltő. Aztán vannak olyan eszközök is, szerszámok, amelyeket használunk, és amikor például permetezünk, és hogyha mondjuk csak öt évvel ezelőtti permetezővel rendelkezik valaki, az még működik, azonban most már ez szabályozott, akár csak a műszaki vizsgája a gépjárműveknek, ezeket az eszközöket is ellenőrizni kell rendszeresen. Ez volna a cél, és ezért gondolom, hogy rendkívül konstruktív ez a vita. Köszönöm. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur le Président. Delano úr. Köszönöm szépen. Delano úr mondja. Nagyon érdekes ez a vita. Itt az Európai Parlamentnél az a feladatunk, hogy először is védjük a fogyasztókat, de az is, hogy azokat is védjük, akik ezeket a termékeket a fogyasztókhoz szállítják, és ugyanez a helyzet a gazdákkal. Túl sok példáját láttuk már, például a, a borászoknál, a gazdáknál olyan ö, eseteket, ami a gazdákat, a családjukat, a környezetet sújtotta. Úgyhogy tényleg nagyon fontos ö, megvitatni ezt a témát és bizonyos ö, fontos el, előzetes intézkedéseket hozni. José Bovéval egyetértek abban, hogy ö, európai álláspontra van szükség, hogy bizonyos vegyi anyagok vonatkozásában ö, bizonyos értékeket ne lépjünk túl. Nagyon fontos ez a kérdés számunkra, de ez nem azt jelenti, hogy nem szabad a továbbiakban előállítani ilyen ö, anyagokat. Oda kell figyelni hogy hogyan történik mindez, hogy vigyázzunk ö, a gazdákra, mint a, a triklór etilán esetében. Sajnálatos módon vannak olyan anyagok, amelyekről úgy tudjuk, hogy rákeltőek. Persze hogyha túl sokat iszik a gazda, akkor berúg, és ugye óriási kockázatoknak van kitéve. De hát a rákeltő anyagok valóban hosszú távon hatnak, és tényleg ezzel kell foglalkoznunk a hosszú távú problémákkal, úgyhogy köszönet José Povénak, hogy elkészítette ezt a dokumentumot. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Müller képviselő, az árnyék jelentéstevőnk helyett szólalok fel. Bové úr javaslatát elolvastuk, és nagyon jónak tartjuk és fontosnak, hogy a gazdák is bekerülnek a hatályba. Szerintem a háztartási alkalmazottak és a gazdák ugyanabba a kategóriába tartoznak. Egyébként ez 23 millió embert érint, őket tudjuk megvédeni a szabályozással a rákos megbetegedésektől. A határértékekről szóló vitát még nem zárhatjuk le. Tudom, hogy 2018-tól Németországban is 3,3 mg-ra csökken a triklór etilén határértéke, de tudom, hogy 28 tagállamban még mindig hatalmas különbségek vannak. Fontos, hogy a lehető legalacsonyabb legyen a határérték az egészségvédelme érdekében, itt ezért világos követelést kell megfogalmaznunk a szövegben. A határértékek felülvizsgálata maga is már azt jelzi egyébként, hogy tovább előbbre kell jutnunk a határérték csökkentés területén, hogy a szereket így explicit módon kell szerepeltetni itt, és amelyeket egyébként sem lehet már Európában használni, Hát ezzel kapcsolatosan Gízeke kollégának adnék igazat, még részletesen utána nézünk a dolognak. Egyébként viszont köszönöm. Ezt a szövegtervezetet a három kritérium szerintem kiváló. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg csak roppant röviden. Nagyon fontos, hogy ilyen vitát folytassunk a munkavállalók védelmének témájában, hogy a rákeltő anyagokkal szemben tényleg óvjuk őket egyébként. Nem csak olyan, nem csak rákkeltő anyagokkal szemben, hanem bármiféle anyag, amit hogyha túlságosan nagy koncentrációban alkalmaznak, nagyon konnyan egészségkárosodást okozhat. Az igazi baj az, hogy az sokan nincsenek tisztában, hogy a tagállamok feladata az, hogy a gazdák között is minél korábbi rákszűrést végezzenek, mert sokszor nagyon távoli területeken, vidéki területeken dolgoznak, ahol az egészségügyi ellátáshoz igazából nincs hozzáférésük. Fontos, hogy az ilyen típusú rákos megbetegedésekkel kapcsolatos korai szűrővizsgálatok a gazdák számára is elérhetők legyenek. Aguilera. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna köszönetet mondani José Bovénak, az előadónknak. Nem csak a munkavállalóknak, hanem mindenkinek, akinek eh, eh, állati és növényi termékekkel dolgoznia, illetve növényvédőszerekkel sokkal nagyobb mm, fokú védelmet kell garantálnunk. Beszéltünk erről az irányelvről, ami ugye a gazdákra vonatkozik, akik főállású gazdálkodók. Tehát ezen növényvédőszerek kezelésére megfelelő képzéssel, előképzettséggel kell rendelkezniük, egyébként nem kezelhetnek ilyen veszélyes vegyszereket. De mi van azokkal akik esetleg nem rendelkeznek ilyen típusú szakképesítéssel. Őket hogyan tudjuk védeni? Talán valamit változtatni kéne itt a dolgon. Nem csak munkavállalók, hanem gazdák, akik rendelkeznek megfelelő felhatalmazással és képzéssel arra, hogy ilyen vegyi anyagokat kezeljenek. Talán a szöveget érdemes lenne ennek értelmében módosítani. Arról nem is beszélve, hogy bárki, aki közvetlen fizikai kapcsolatba kerül ilyen veszélyes anyagokkal, annak sokkal nagyobb fokú tudással kell rendelkezni, a szakképzést felelősségünk biztosítani erre. Köszönöm. Thank you very much. Flanagan úr. I'd agree. Köszönöm szépen. Egyetértek Bové úr által elmondottak legnagyobb részével Nekem az tetszik, hogy minél több munkavállalóra terjedjen ki ennek a jogszabálynak a hatája, de felmerült bennem is az a kérdés, amit már feltett a kollégina, a, a háztartási alkalmazottakra miért ne terjedne ki. Egnyi úr említette számos uh, rákkeltő anyagot, ugyanakkor ugyanezek az anyagok nagyon komoly örömet is okoznak, az örömérzés pedig endorfint termel a szervezet, ami pedig csökkenti a rák kockázatát. De abban nem látok semmi örömet, hogy valaki ilyen vegyszerekkel dolgozik, tehát ahogy ezt kimondtuk, a gazdák egészségenek védelme nem a mi dolgunk, de talán az, hogy ők, akik aggódnak az egészségük miatt, az ő aggodalmukat valahogy csökkentsük, ez igenis a mi feladatunk. A glifozát ügyben felmerült egy kérdés, ami még most is megadatlan. Mi a veszélyes és mi nem veszélyes? Ez egy komoly filozófiai vita. Egy dolog világossá vált számomra, meg van kötve a kezünk, és ez így is marad egészen addig, amíg ezen vegyanyagok ügyében független szakértői véleménnyel nem bírunk. Milliárdokról beszélünk, hiszen milliárdokba kerül ezeket a vegyanyagokat kikísérletezni. Mégis ez nem változtat azon a tényen, nagyon nehéz megállapítani valóban függetlenül hogy mi a veszélyes és mi nem. Jó lenne, de hogy ezt hogy tesszük, erre bizony nincsen válaszom. Köszönöm. Hausling kollega. José Bové kollégának nagyon szépen köszönöm a javaslatot. Gizeke kollégára reagálnék. Nem igazán értem, hogy mire utalt. Azt mondta, hogy a politikusoknak nem kellene határértékekről vitatkozniuk. Hát ha nem mi, akkor ki? csak annyit mondanék, hogy ön ugye azt mondta, hogy Németországban mások a határértékek, mint másod, de hát a triklór etilén esetében épp Németország volt az, amely 2018-ra vonatkozólag már meghatározta az egyik legszigorúbb határértéket. Szerintem nem egészen érthető, és nem észszerű, hogy a különböző tagállamokban más és más határértékek legyenek érvényben, a legjobb gyakorlatot kellene követni. Azt sem értem egyébként, hogy a gazdákat miért kellene kivételként kezelni. A Német Gazdák Szövetsége azt mondta, hogy nincsenek eh, karcinogén eh, növényvédőszerek. Hát ezt nem igazán értem, hogy hogyan is gondolták. A gazdákra is leselkednek ugyanúgy veszélyek, szerintem őket is védelmezni kell preventív a prevenció elvének megfelelően, és azt mondani, hogy a növényvédőszerekben nincsenek karcinogén anyagok, szerintem ez nem helytálló. Kérném, hogy még egyszer gondolja át az álláspontját, mert szerintem az úgy, úgy tűnt, hogy egy kicsit a vegyipar szószólója. Köszönjük szépen, most pedig az Európai Bizottságnak adok szót. Tessék, parancsoljon. Thank you very much. Olszon úr, köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Roppant érdekes vita ez, ami tényleg érdeklődve hallgatok. Röviden eh, reagálnék tehát erre. 153-as alapszerződés cikk értelmében jártunk el, ami csak a munkavállalókra vonatkozik. Tehát jogilag egyszerűen nem lehetséges a hatályt kiterjeszteni másra, mint a nemzeti jogban és az Európai Bíróság által lefektetett munkavállalók körére. Szociális ügyben minimális feltételeket fektetünk le, Minimális értékekről beszélünk itt. Mit értünk ezen? Amikor egy tagállam eh, megteheti, akkor eh, javíthat ezen. Tehát mi a, a határértéket eh, fektetjük le harmadsorban a jogalap értelmében a szociális partnerekkel konzultálni kell, amely egyébként akár jogszabályokhoz is vezethet, ami a karcinogén irányelvet illeti, a szociális partnerekkel konzultálni kell, de a tanácsadó bizottsággal is, a munkaegészségügyi tripartit háromoldalú tanácsadó bizottsággal a tagállamok, a legfontosabb munkáltatói és a legfontosabb munkavállalói szervezetek szakszervezetek képviseltetik itt magukat. Mert amikor biztonsági munkaegészségügyi kérdésekkel foglalkozunk, akkor fontos, hogy mindenki ott legyen, mindenki hallathassa a véleményét. A három fél vizsgálta a mm, tudományos bizonyítékokat, és ez alapján állították meg ezeket a határértékeket. Az Európai Bizottság politikai döntést hozott, szerint a munkáltatók, a munkavállalók és a tagállamok háromoldalú megbeszélésén eh, a tripartit módon megállapított határértékeken mi önhatalmulag nem változtatunk. Csak arra figyelünk oda, hogy semmi ne kerülje el. A figyelmüket a hatástanulmány azt mutatta, hogy ilyesmi nem történt. Tehát ez egy javaslat csomag része, az elkövetkező években több ilyen javaslatot is benyújtunk majd. Apró a tanács apró kis technikai módosításoktól eltekintve nem változtatott az eredeti javaslaton. A tripartit bizottság, a három bizottság megállapodásán a tanács nem akar változtatni, már csak azért sem, mert a szociális partnerek közötti jövőbeni tárgyalások menetét ez befolyásolhatja. Nem akarok ezzel több időt rabolni itt, elnök úr. Felmerült egy kérdés, persze foglalkoztatásügyi szakértőként nem vagyok a növényvédőszerek szakértője, de ezek a rákkeltő, egy a rákkeltő anyagok nem kerülhetnek be a növényvédőszerekbe, automatikusan kizárásra kerülnek. Azt hiszem ez a technikai megközelítés, de hát mondom, nem vagyok szakértő, ezért eh, ennél többet nem mondhatok. Köszönöm. Dziękuję. Proszę o odniesienie się pana posła Bové. Köszönöm. Szépen most Bové úré a szó. Köszönöm szépen, nem akarok itt mindenre kitérni, egy dolgot emelnék ki, amiről szólt a vita, de amit a hármas módosítóban nem igazán értettem, amikor arról van szó, hogy a fizetésért dolgozókról is szó van, akiket le akarunk fedni a hatállyal. Ez a A 89391-es dokumentumra utalnék itt, onnan származik ez a definíció. Ennek segítségével lehet a 2007 per 1107-es irányelvnek megfelelően ö, lefedni az összes felhasználót, a gazdákat is. Tehát nem én voltam az, aki ezt bevezette, mint fogalmat. Nem tudom, hogy ez honnan származik, abban az időben így határozták ezt meg. Úgyhogy egyetértek mindenkivel, hogy semmi oka nincs annak, hogy itt diszkrimináljunk. Csak azt hiszem, hogy utalni lehetne esetleg erre a szövegre, a Szociális Bizottsággal együtt egy napon esetleg lehetne egy kicsit aktualizálni ezt a kicsit már régi módi szöveget, ezzel egyetértek. Még egy dolgot szeretnék elmondani a bizottságot hallgatva, ami az egészséget illeti, számomra ez alapvető dolog, ami a küszöbértékeket illeti, alapvetően fontos, hogy előrelépjünk a rák ellenes harcban, azok vonatkozásában, akik a munkavégzés során kerülnek kapcsolatba ilyen rákelt anyagokkal. Hogy aztán az adott országban a maximálisan engedélyezett mennyiséget vegyük alapul az adott országban, ez jelzésértékű lenne. Ha Ausztria a triklór etilén vonatkozásában lépett először, ez előteljes jelzést jelent, és ebbe az irányba kell nekünk is lépni, segíteni az országokat annak érdekében, hogy a munkavállalókat, a gazdákat a lehető legjobban védjük. Az én véleményemnek ez volt a legfőbb célja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Június 26-a egy óra a módosítók beadásának határideje, októberben kerül a plenárisra, az elfogadásra novemberben kerül sor valószínűleg. Nagyon fontos ez a téma, és itt a, külön kitérünk az elvállítókra. Most a nyolcadik napi rendi pontra térünk át az Energiaunió irányítása címmel. Róde úr, a Velemény előadója az Életékes Bizottságban, a nevében üdvözöljük. Örülünk, hogy itt van. Megint az 55-ös szabály értelmében az MV és az ITRE az érintett bizottságok, úgyhogy azonnal át is adom a szót az előadónak. Azt hiszem, ő tudná legjobban ismertetni velünk ezt a témát, parancsoljam. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Először is meg kell mondanom, hogy 10 perc múlva el kell mennem, mert a Juriban szavazni fogunk, de Ulrike figyelmesen hallgatja mindenkinek a véleményét, javaslatát, és fel is fogja jegyezni. Úgyhogy először is üdvözölni szeretném a bizottsági javaslatot, hiszen jó irányba ö, halad. A bizottság koordinált, koherens végrehajtását szeretné azon jogi feltételeknek és stratégiai célkitozásoknak, amelyek az Energiaunióra vonatkoznak minden tagállamban. Nagyon fontos folyamatot állít fel a bizottság és a tagállamok között annak érdekében, hogy az EU szintű célokat elérjük. Erre pedig nagyon nagy szükség van és más területekről is fontos példának kell lennie. Ami a mezőgazdaságot illeti, a javaslat jelentés kötelezettséget ír elő a tagállamok számára, először is hosszú távon, hogy csökkenjenek a kibocsátások, és hogy javítsák a mezőgazdasági helyzetet, annak érdekében, hogy a megújuló energia rész felhasználása nőjön, és csökkentsük a mezőgazdasági növényekből előállított energia mennyiségét, illetve a biomasszára vonatkozóan, illetve az egyes ágazatok energiafelhasználását, illetően beleértve a mezőgazdaságot. Vannak módosító javaslataim, vannak olyanok, amelyek csak a megfogalmazásra irányulnak, például a bizottság, ami a, a megújuló energiával kapcsolatos jelentést illeti, egyértelmű útmutatásokat kell, hogy nyújtson a bioenergiára vonatkozó jelentés kötelezettséget, illetően a tagállamok számára. Azt is javasolnám a bizottság számára, hogyha azt a következtetést vonják le, hogy a tagállamok nem érik el a kitűzött célokat a nemzeti energetikai és programok terén, akkor bizonyos feltételeket kell támasztani a tagállamok számára. Ennek ki kell váltani az ajánlásokat a bizottság részéről az adott tagállam vonatkozásában. Az ajánlások nem kötelező jellegűek, ezért nem érik el igazán a célt, és véleményem szerint további nacionalizációhoz vezethet a mezőgazdasági politikák terén. A módosítók beadásának határideje június 27, és augusztus 30-án szavazunk a véleményről. Köszönöm szépen! Bardzo dziękuję, Köszönöm szépen, de Castro úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az energiaunió irányításáról szóló döntés nagyon fontos, annak érdekében, hogy az energia, illetve az éghajlatpolitikát célkitűzései vonatkozásában elérjük 2030-ra. Nagyon fontos, hogy a nemzeti célok is elérést, célokat is elérjük, ami a, a biomasszára vonatkozik, illetve a megújuló energia mennyiségét illetően. Ami az elnyékjelentés készítőket illeti, szeretném kiemelni, hogy egyes aspektusokra ki kellene térni. Először is nagyobb átláthatóságra van szükség a közvélemények vonatkozásában a tagállamok és a bizottság között, ami az ajánlásokat illeti, ezeket nyilvánosságra kell hozni tagállamonként a kritériumoknak is, illetve a mutatóknak is nyilvánosaknak kell lennie, amelyek alapján a bizottság értékel. Aztán a 13-as cikken külön el kell gondolkodni amelyben az áll, hogy a bizottság szerint az integrált nemzeti programokat aktualizálni kell, hogy ambiciózusabb célokat lehessen megfogalmazni, de csak ebből a célból. Így el kell osztatni minden kétséget azzal kapcsolatban, hogy olyan módon módosítsanak a tagállamok, hogy torzuljanak a célok és nem minimális célokat tudjanak csak megállapítani. Ami a 27-est illeti, és ami a megújuló energiákat, ez nagyon jó javaslat, de meg kell határozni, hogy hogyan működik. A mezőgazdaság vonatkozóan a nemzeti tervek nagyon fontosak, és a kommunikáció a bizottsággal. Nagyon oda kell figyelni erre, mert vannak olyan területek, amelyek még nyitott más programokra vonatkoznak, például a megújuló energia terén, illetve egyéb területeken, mint az erdőgazdálkodás, a földhasználat megváltoztatás. Nem szabad elfeledkezni tehát az összes többi rendeletről sem, ki kell emelni azt, hogy a mezőgazdaságnak külön szerepe lehet az irányítás definiálása terén. Köszönöm szépen. Thank you, um, Chair, and I... Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek De Castro úrral. Fontos hogy egyszerűsítsünk a szabályokon, de amikor az Európai Bizottság jelentős hatáskör bővítést kap ezzel, az szerintem nem jó ötlet. Az Energia Unió létrehozása kapcsán csak annyi történt, hogy az arány a multicégek számára ajánlástalanul előnyös politikákat mozdították elő, miközben óriási extra papírmunkát eh, generáltak sokak számára. A szubszidaritás és arányosság eh, elveinek teljes eh, nem figyelme, nem vételével jártak el. Hat parlament, ez komoly figyelmeztetés kellene, hogy legyen az Európai Bizottság számára, hogy az Európai Bizottság javaslatai túlmennek minden elfogadható határon, és az egységes energiapolitika végrehajtása nagyon problémás. Vannak tehát dolgok, amik nem tetszenek ebben a jelentésben, remélhetőleg meg tudunk majd az agri szintjén állapodni, megpróbáljuk a legrosszabb elemeket minél hamarabb kiavítani, hogy az európai gazdák érdekeit nagyobb mértékben szolgálja ez. Köszönjük, Scott asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy az Agri az Energia Unió témájában véleményt nyilvánít, hiszen úgy érezzük, hogy ez nagyon fontos. A Párizs megállapodás a széndiokszid kibocsátás csökkentésének céljait lefektette, most már jó irányba indultak el a befektetések, úgyhogy ezt hiszem valamit e, mégis mégiscsak elértünk. De a két vagy másfél fokos növekedést, e, hőmérsékletes növekedést így nem tudjuk e, biztosítani csak akkor, hogyha a mezőgazdaság széndiokszid elnyelő képességét nagyobb mértékben kihasználjuk. A bioüzemanyagok ügyében teljesen félrementek az eredeti jó szándékok, és néha inkább karbon pozitív fejleményeket láthatunk. Alapvető elveket kell lefektetni az ügyben, hogy az e Energiaunió pontosan mit céloz. Az Energiaunió három alapelve releváns e, a munkánk szempontjából. A szolidaritás és bizalomépítés, a, a frakkolás és egyéb amerikai gyakorlatok számunkra elutasítandók, de hogyha bioüzemanyagokat használunk, akkor fontos, hogy teljesítsenek bizonyos feltételeket, például a széndiokszid kibocsátás valós csökkentése, illetve hogy az, energia, az élelmiszerellátást ne sodorja ez veszélybe. A második az importtól való függetlenség, tehát ha a beszerzés olcsóbb is, hogyha a környezetre gyakorolt hatást is beszámítjuk, akkor ez nem biztos, hogy így van. Az, az egyes ágazatok, beleértve az agrárium energiafelhasználásának csökkentése nagyon fontos, itt van például az energiaintenzív gazdálkodás csökkentésének lehetősége. A dekarbonizáció ügyében nagyon óvatosan kell e- eljárnunk, hogy ne legyen túlzott bürokrácia. Kutatás, fejlesztés és versenyképesség ügyében óriásiak a lehetőségeink, ugyanakkor a versenyképességet össze kell valahogy egyeztetnünk az éghajlat változás szükségességével. Tehát alapvetően egyetértek az előadó javaslatával, ez jó kiindulási alap. Azt állítja ugyanis, hogy az Európai Bizottság az energia, megújuló energia mix ügyében irányítottásokat hat, adhat a tagállamoknak. Szerintünk a carbon impact és a displacement hatást is be kell ebbe mindenképpen venni hogyha ez így van, így lesz, akkor hatékonyabban tudunk fellépni, és minél hamarabban, amikor azt látjuk, hogy nem jó irányban haradnak a dolgok, és nem teljesítjük a célokat. Nagyon érdekes az a javaslat, hogy a tagállamok a földhasználattal kapcsolatos bejelentéseik ügyében nehézségbe ütköznek. Igen, ez nehezen mérhető, mégis szerintem nem szabad feladni ezt a lehetőséget. Tehát azt hiszem, hogy ez egy jó kiinduló pont, és a többi árnyék előadóval remélem, hogy lesz az együttműködés. Normale Berichterstatter, dass vielleicht Péter Jár következik. Köszönöm szépen. Ez egy kiváló lehetőség arra, hogy az európai eh, mezőgazdaság segítse a klíma céljainkat és az energia céljainkat. Itt van például a biomassa, eh, óriási lehetőségeket rejt, illetve a széndiokszid elnyelés is óriási lehet a mezőgazdaságban. Két dolgot emelnék ki, amit eh, a kollégák is, amire a kollégák is utaltak, és ami problémás lehet. Az energia termelés, az energia növényeken keresztül. Ez nem, egy gaz, nem a gazdaságokban, hanem az iparon belül valósul meg. És itt teljesen más eleget öltenek eh, ezek, és így eh, a pálma olajat importálunk inkább. Szerintem biomassa megfelelően kereszt megfeleltetett greening megfelelő tényleg tanúsított biomassa az, amit Európában állítunk elő, ez a megoldás. Az importált biomassa szerintem egy teljes vakvágány. Ami nagyon érdekes, rámos számos vidéki területen energiafüggetlenné válhatunk a megújuló energiaforrásokkal a szélenergia, a napenergia kihasználásával, az erdőgazdálkodással, biogázüzemekkel, energiafüggetlenek lehetnének gázzal, szénnel fűteni ott, ahol óriási erdőségek vannak, ezt számomra értedetlen persze vannak fenntartásaink, vannak régi bevett szokások, amiktől nehez megszabadulni, ugyanakkor vannak nagy ipari cégek, Eh, akiket egész egyszerűen a helyi energiatermelés nem érdekel. Éppen ezért a mezőgazdaság szerintem nem probléma, hanem a megoldás része lehet, hiszen fenntartható eh, energia eh, termelés a biomasszán keresztül óriási lehetőséget rejt az éghajlatváltozás elleni harcban. Ezt kérem a raportőrtől, ne felejts el a dolgoknak ezt az oldalát, ne csak problémaként lássuk a mezőgazdaságot, óriási lehetőségeket rejt az agrárium ugyanis. Köszönöm. So are you. Thank you. Egnyi úr, köszönöm szépen. A gazdák fő dolga az, hogy élelmiszert állítsanak elő. Néha energiát melléktermékként is előállíthatnak. Például a cukorépa esetében etanolt is lehet a mellék termékből előállítani. Ugyanakkor, hogyha etanolt állítunk elő belőle, akkor nem lesz belőle takarmány. Ugyanez igaz a gabonafélékkel, alapvetően a élelmiszer céljára, a szalmát azt energia előállításra használhatjuk, de hát hogyha ezt nem veszük vissza a földbe, akkor ez megint problémás. Az élelmiszer hulladék felhasználása kiváló ötlet, hiszen ez tényleg hulladék. Az én régiómban is elkezdték ezt, úgy tűnik, hogy jól működik. Az energia növények, amikor csak energia előreállítás céljából termelnek. Itt van például a kukorica. A kukorica vetőmagot meg kell venni, aztán el kell ültetni, akkor művelni kell, megfelelő gépekkel, ez mind óriási mennyiségű dízel felhasználással jár. Nem beszélve a műtrágyáról, amit felhasználnak, ami megint csak olajat használ fel, be kell takarítani ezt az aratás során, rengeteg dízel fogyasztanak a traktorok, a vontatójárművek, illetve maguk a betakarító kombájnok. Aztán a betakarított kukoricát el kell jutatni valahogy az üzembe. Ez elképesztő skandallum. Előfordulhat, hogy hatszor annyi energiába terül az ener- kerül az energia előállítása, mint amennyit termelnek ebből. Persze előállíthatnak energiát a gazdák, de a zöld lobby megnehezíti a dolgokat, hiszen gén eh, manipulált termékek és a glifozát felhasználásával eh, sokat, óriási csökkenthetnének a költségeken. Ami számomra nagyon érdekes, az az, hogy a széndiokszid eh, a széndiokszid koncentráció a legjelentősebb alapvetően az egyenlítő környékén. Hogyha valóban csökkenteni akarjuk a széndiokszid csökkentést, akkor ki kell vágni, a, ki kell vágni az esőerdőket? Szerintem e, nonsens az egész, amit egy ezügyben művelnek. Köszönöm. Neged úr. Uh, we hear... Mindig azt halljuk, nem tudom, hogy igaz-e, hogy maximálisan ki kell használni az embernek a földjét, minden egyes hektárját, amennyit csak lehet, ki lehet hozni belőle. Az elmúlt hetekben azt olvastam, hogy ehhez, ha az ember fát ültet, és energiát akar ebből előállítani és elégeti, a lehető leghatékonyabb felhasználása ezeknek a hektároknak. Egyszerű tény, hogy ha a fák ültetése helyett, és utána elégetése helyett ezt a földet arra használjuk, hogy napelemeket létesítünk ide, sokkal hatékonyabban használjuk az energiát. Senki nem érvel ez ellen, csak a politika. És azt mondanám, hogy ez azért van így, mert a politika nem tudomány alapú, hanem valami új hit alapján született és ez azt jelenti, hogy befektettem ide, valami profitot kell belőle kihúznom, annak ellenére, hogy valami nevetséges megoldást találok. Úgyhogy én, mint tanácsadó, azt az útat próbálom járni, hogy ne ilyen őrültek legyünk, mert egyszerűen mást érünk el, mint amit szeretnénk, és az íreknél mást mondanak. Ha az ember mondjuk egy árokba kerül az autójával, akkor egyszerűen hátra megy, és új irányt választ. Hogyha más technológiákat használunk a Földön hektáronként, az egészen más e, és nagyobb mennyiségű energiát biztosít, ahelyett, hogy elégetjük a fát. Egyszerűen a tudományos adatoknak ezt alá kell fektetniük. Köszönöm szépen. Parancsoljon, de Nano úr. Igen, elnök úr, az energia nagyon szorosan kapcsolódik az éghajlatváltozáshoz. Úgyhogy ezen keretek között a tagállamoknak dönteniük kell az energia körben, és nagyon fontos, hogy az európai irányítás lehetővé tegye azt, hogy a globális kérdésekkel foglalkozunk, mint az energia, éghajlatváltozás. Igaz, hogy a beruházásuknak stabilitásra van szükségük. És pillanatilag most éppen a bioüzemanyagokkal foglalkozom, a második generációsokkal, szemben az első generációsokkal. És igaz, hogy az első generációs bioüzemanyagokra kapcsolatban nagy beruházásokra volt szükség, és ugye ezek időtartama kérdőjel. Úgy gondolom, hogy tényleg szükség van a stabilitáshoz, ami a kereteket illeti ezekben a kérdésekben. Köszönöm. Most pedig az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a lehetőséget, parancsoljanak. Pirko úr, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr. A kollégám is hozzá fog szólni az Energia Főigazgatóság képviseletében, ugyanis közös javaslatról van szó a két főigazgatóság tollából az Energia Unió irányítása témájában. A célunk tényleg az, hogy hatékonyan járjunk el. Nagyon rövid leszek, mert a jelentés tervezet is az volt, Azonban meg szeretnénk jegyezni azt, hogy az előadó üdvözli a javaslatot, hiszen jó irányban halad, és várjuk a munkát az Európai Parlamenttel, illetve az önök szakbizottságával ebben a témában. Ami a konkrétumokat illeti, a LULUCF-et, meg szeretnénk jegyezni, hogy csak pontosítani szeretnénk a kérdéseket, majd meg fogjuk vizsgálni részletesebben, és lesznek még másfajta javaslataink is. Fontos megjegyezni azt, hogy a stabilitás is elhangzott, mint kérés, lényege az volt ennek a javaslatnak, hogy a megfelelő stabilitást biztosítsuk a beruházók számára, hiszen sokra van szükség az alacsony karbon kibocsátású energiarendszer létrehozása terén. A cél nyilván nem az volt, hogy a, a bizottsághoz kerüljön a hatáskörök jelentős része, hanem megfelelő keretet biztosítsunk ahhoz, hogy az EU összességében elérje céljait, az éghajlat és az energia terén. A kollégámnak adom meg a lehetőséget, ő is mond, szólhasson néhány szót. Köszönöm szépen, köszönöm a bizottság gyors munkáját, ami az irányítást illeti. Igen, szerintünk is nagyon fontos a mezőgazdaság szerepe itt, nagyon fontos ágazatról van szó az Energiaunió irányítása szempontjából. Úgyhogy, ahogy önök is nagyon helyesen megjegyezték, ezért vettük be ezt is ide. Köszönjük Rode úrnak, az előadónak konkrét megjegyzéseit. Csak egy dolgot szeretnék kiemelni, az egyértelmű és fontos útmutatások vonatkozásában a bioenergiáról szóló jelentés kötelezettség terén. Van egy végrehajtási jogi aktus tervezetünk, amelynek alapján egyértelműen megfogalmazzuk azt, hogy mit is várunk el a jelentés kötelezettség keretén belül. Ami a konkrét elvárásokról szóló módosítást illeti, és ami az ajánlásokat kiváltaná, mindenképpen üdvözöljük az ambíció szintjén ezt a célkitűzést, mert mi is nagyon szeretnénk valami kötelező jellegű megoldást, amikor a terveket értékeljük, illetve az előrelépést a tagállamok végrehajtása terén, hiszen szeretnénk, hogyha EU célokról beszélhetnénk, nem pedig nemzeti kötelező célokról, ez komplikálná csak a helyzetet. Ez az egyik ok annak, hogy nem kötelező, binding megoldást javasoltunk ezért mondtuk azt, hogy az ajánlásokat tiszteletbe kell tartani a tagállamoknak, és megtartjuk magunknak azt a jogot, hogy reagáljunk, hogyha ez nem így van. Aztán ki szeretném emelni, hogy amennyire tudjuk, a nemzeti parlamentek információja nem az irányításra vonatkozik, talán a tiszta energia csomag más területeire, amelyet tavaly fogadtak el, legalábbis mi nem tudunk semmiféle szubszidiaritási problémáról. Ami a nyilvános konzultációt illeti, a tagállamoknak szabad kezet adunk, hogy ennek részleteit kidolgozzák, úgyhogy Tényleg csak egy-két megjegyzést szerettem volna megfogalmazni. Nagyon köszönöm, és várjuk az önökkel való együttműködést ebben a témában. Köszönöm. Pán poseł Roda. Yes, thank you. Now I'm here. I would like uh, just to uh, take... Köszönöm szépen, itt vagyok. Vielleicht auch uh, andere... Jár úrnak, és talán más kollégáknak is azt mondanám, hogy ez a jelentés és ez a véleménytervezet pusztán az irányításra vonatkozik. Ami a tartalmi kérdéseket illeti, azokat az egyes jogszabályok fedik le. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, ez pusztán az irányításról szól. Kérem, tartsák ezt szem előtt, nem kezdhetünk most vitába a különböző dossziékról, a különböző tartalmi kérdésekről, mert akkor egy olyan véleménytervezet születne, ami messze-messze túlmutat azon, amit eredetileg terveztünk. Ami pedig az irányítást illeti, szeretném támogatni azt, amit Del Castro úr mondott. Természetesen maximális átláthatóságra van szükség. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Júni 27-én 13 óráig lehet benyújtani a módosításokat, és akkor ezzel a napirendnek ezt a pontját is lezárhatjuk. A következő pontot ugye elhalasztottuk. Ez pedig azt jelenti, hogy egy rövid technikai szünetet tartunk. Majd azt követően 15 órakor folytatja az ülésezést a szakbizottság, fontos meghallgatásaink lesznek, két biztos is itt lesz. A koordinátorokat pedig kérdezem, hogy kezdhetjük-e korábban a koordinátorok ülését. But with the